Eston asszonyt szeretném megkérni, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Új export lehetőségek találhatók az ázsiai piacokon, de persze nagyok a korlátok is. A multilaterális tárgyalásokon túl egy nagyon fontos módja a leküzdésének ezeknek a korlátoknak a szabadkereskedelmi egyezmények megkötése. Ezért a tagállamok arra kérték a bizottságot, hogy új kereskedelmi megállapodásokat kössön a fontos gazdaságokkal. Ezeknek ambíciózusoknak kell lenniük, új export lehetőségeket létrehozva nagyon sok ágazat számára. Koreával ezt értük el két éves intenzív tárgyalások eredményeképpen. Ez a legambíciózusabb szabadkereskedelmi eh, egyezmény, amit valaha is tárgyalt az Európai Unió. Konszenzus alakult ki, hogy két fontos területen gazdaságunkban nagy előnyöket élvezhetünk. Először is szolgáltatóink nyernek sokat, például olyan területeken, mint a Telekom, a közlekedés, az építkezés, az építőipar és a környezetvédelem. Sokkal könnyebb lesz az üzletkötés Koreában. Másodszorban a mezőgazdasági termékek terén. Korea szinten minden magas tarifájától megszabadul. Általában ezek átlagosan 35%-ot jelentenek. Így a sertéshús, a viszki, a tejtermékek, a bor bekerülhet a koreai piacra. Ugyanakkor a földrajzi területeket is védi, például a tokai bor esetében. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos ez azonban az európai exportőrök számára, bár 1,2 milliárd eurót tudnak megtakarítani éve, éves szinten, a vámok szintjén. Ebből 800 milliót már is az első napon meg tudnak takarítani. Például a gépgyártás területén 415 millió euró az éves megtakarítás a vámok terén. Aztán ott vannak a vegyi anyagok. 150 millió eurót tudnak vámokban megtakarítani éves szinten. Ez lehetővé teszi azt is, hogy megvessék lábukat a koreai piacon. A korai vásárlók 25 milliárd értékű európai terméket vásárolnak évente, így Korea az egyik legfontosabb exportpiacunká válik Ázsiában. Ráadásul volt még egy nagyon fontos dolog, a megállapodás átláthatóságot biztosít a különböző területeken, jobb védelmet, például a szellemi jogvédelem területén, illetve a támogatások terén is megfelelő szabályokat, amelyek minden szinten segítik a kóraiakat. Ezen kívül az ipari területeken, például a gépjárművek, az elektronikai termékek, gyógy, gyógyszerészeti termékek terén fontos intézkedéseket hoztunk, amelyek régóta szükség volt az európai területeken itt. Koreában a megfelelő törvényeket kell hozni, hogy ezek megfeleljenek a megállapodásnak. Európában azonban nincs szükség azonnali változásokra. Ami az autógyártást illeti, szeretném először is kizárni, hogy nekünk is nem érdekünk-e mindez az európai gépjárművek megjelenésével Koreában. Exportereink a legerőteljesebb importőrjeink is és ezt továbbfejleszthetik, hiszen előnyt élveznek majd abból, hogy csökkenek a vámok, 25 ezerrel szemben 2000 megtakarítást jelent ez egy gépjármű esetében. Ezen kívül a legambíciózusabb vámtarifákról tárgyaltunk, ami valaha is bekövetkezett egy harmadik országgal. A nemzetközi szabványokat figyelembe kell tennie majd a koreaiaknak is. De a mi iparágaink is jelezték már, hogy fontos korlátok voltak ezek eddig is. Nagyon fontos az is, hogy az európai és a kóriai környezetvédelmi szabványok közelítsenek egymáshoz. Mielőtt a megállapodás hatályba lép, a kóriaiak meleegyeztek abba, hogy bizonyos átmeneti derogációk vezetnek be a környezetvédelmi szempontból, amelyek nagyon fontosak exportőrjeink számára. Igen, szigorúan figyelme kísérjük ezeket a fejleményeket Koreában. A CO2 kibocsátások csökkentésével azért, hogy ez ne gátolja eh, a kereskedelmet. Tudatában vagyunk annak, hogy a gépjárműipar mennyire kényes terület. Eh, és eh, a liberalizáció ezen a területen, a kis autók területén nagyon fontos téma már régóta. Az ötödik évben tűnnek el a vámok ezen a területen. Még itt szükség van bizonyos módosításokra. És nagyon fontos a koreai beruházás a gépjármű iparban Európában. Ezen kívül az eredet is nagyon fontos. 40%-ról 45%-ra emelkedik, és ezen kívül még egyéb megállapodások is születtek, amelyek segítik az exportot. Ami a vámot illeti, egyáltalán nem újdonság ez, az ilyen politikák teljesen legitimek a vto n belül. Ezek nem jelentenek nagy előnyt az autóiparunk számára, mert nagyon előnyösek már is a számok itt, és továbbra csökkenni fognak. Tehát hangsúlyoznám, hogy az európai gépjárműipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatók támogatják ezt a megállapodást. Ez rendkívül fontos és egyértelmű jelzés hogy továbbra is szeretnénk a fontos ázsiai országokban a piacot támogatni. Köszönöm, bárónő, most pedig a frakciók következnek, de Kászpári úr először is. Tisztelt elnök úr, Dél-Korea a negyedik legnagyobb külkereskedelmi partnere az EU-nak, 30 milliárd euró export, exporttal. Éppen ezért természetesen a munkáltatók és a munkavállalók érdeke ez a megállapodás. Biztos az, hogy ma még nem szeretnék gratulálni önnek, hiszen még nem írták alá ezt a megállapodást, de hogyha ezt tényleg elérik a válság közepette, amikor az export ráták példátlanul zuhantak, hogyha elérik a kereskedelmi megállapodást tető alá hozni, akkor ez egy óriási siker lesz, és ezt tiszta szívből kívánom önnek. A kereskedelmi megállapodások gyakran nagyon vitatottak, és Dél-Korea szerintem egy szerencsés kívánom kivétel. Nagyon pozitív visszajelzéseket hallok az Unió az ágazat gyakorlatilag összes ágazatából, gyógyszergyártás, elektrotechnika, vegyipar, gépgyártás, számos szolgáltatások, és sohasem voltam még tanulja annak, hogy kereskedelmi megállapodása kapcsolatban még a mezőgazdaság ágazatából is ilyen jelzések érkeznek. Az eredmények minden bizonyal pozitívak, még akkor is, hogyha bizonyos ágazatok többet szerettek volna. De van egy kivétel, a gépjármű gyártás, de itt sem az egész ágazat, hanem bizonyos gyártók, akik kritikusan tekintenek erre, sok beszállító azonban nagyon pozitívnak tekinti a megállapodást. Jónak tartanám, hogyha kihasználnánk az esélyt arra, hogy a kritikákat megfontoljuk, és az esetleges negatív hatásokat talán a különböző részleteiben javítsuk. Gondolok itt a különböző környezeti normákra, a különböző záradékokra. Ezeken a területeken a félreértéseket el kellene kerülnünk, és arra is hangsúlyt kellene helyeznünk, hogy Dél-Korea az engedményeket, illetve a kötelezettségvállalásokat tényleg betartsa. Egy egyértelmű monitoring, a nem vámjellegű akadályok. Nos, ez minden bizonyan hasznos lenne. Remélem, hogy minél hamarabb hatályba lép ez a megállapodás, és az európai eh, munkáltatók és eh, munkavállalók eh, előnyére váljon. Sok sikert kívánok önnek ehhez. Én is köszönöm. Most pedig két percben Kader Arif következik. Elnök úr, tisztelt biztosasszony, tisztelt kollégák! Nagyon örülök annak, hogy egy konzervatív és liberális kollégával egyet érthetek. Ez számomra a szocialistának is megkönnyíti a helyzetet. Pillanatnyilag számos aggasztó aggasztó aspektus felmerül a Dél-Koreával megkötendő megállapodása kapcsolatban. Említette, hogy hónapok óta az ágazat bizonyos részei, például a beszállítók és egyéb egyéb ágazatok is drámai következményekkel néznek majd szembe. Vannak kérdések, amelyekre ma még nem kaptunk választ, és a véleményem szerint a szolgáltatásra negatív hatással lehet ez. Mi történik a duty drawback-kel? Illetve a vámok szempontjából ez előnyöket jelenthet. Oda kell figyelni persze, hogy az európai ágazatra nézve ez előnyöket jelentsen, nem szabad, hogy a verseny torzulását lehetővé tegyük, és káros precedenst teremtsünk. Említette, hogy a bizottság az utolsó percben egy véd záradékot is kilátásba helyezett. Tudja biztos asszony, hogy ezek nem automatikusan jönnek létre, és persze nagyon nehéz lesz ezeket bevetni 5 év eltelte előtt, hogyha a Koreával megkötött megállapodás lehetővé teszi azt, hogy 5000 autóval többet lehessen Európába importálni, akkor nagyon sok európai munkahely vész majd el. És Európának ez nem jelent hasznot válságban vagyunk, ez nem csak az autóipart érinti. Azt szeretném tudni, hogy az ilyen körökben hogyan tudjuk megmagyarázni egy ilyen megállapodás szükségességét, hiszen számos országot és ágazatot ez hátrányosan érint majd. A biztos asszony az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt, és arra, hogy a parlamentet is fokozottabban bevonja. Negatív kép alakult ki a lengyel vízvezeték szerelőről, nem szabad, hogy a koreai autógépgyártásra ezt megteremtsük. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Először is önnek biztos asszony szeretnék köszönetet mondani az ALDE frakció nevében a ma adott információért a rendkívüli szakbizottsági ülésen és itt a plenáris ülésen is. Az eredmények, a szabadkereskedelmi megállapodás eredményei Nos, úgy tűnik, hogy ezt hamarosan sikerül megkötni. Liberális szempontból és az FDP megítéléséből a szabadkereskedelmi megállapodás különösen most nagy jelentőségű, hiszen a gazdaság és pénzügyi válság során a protekcionista tendenciákat láthattuk, és a jólét valamint az európai munkahelyek megőrzése szempontjából fel kell lépnünk a protekcionizmussal szemben. Ebben az összefüggésben felmerül az a kérdés is, hogy a bizottság a dél-koreai szabadkereskedelmi megállapodásnak milyen jelentőséget tulajdonít, hiszen a dohai fejlesztési forduló előrelépésére helyezték eddig a hangsúlyt, anélkül, hogy ezt sikerült volna lezárni. Ezért Eston biztos asszony, én azt szeretném tudni, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás lezárását ön egy első lépésnek tekinti a további kétoldalú megállapodások megkötéséhez? És ön szerint ez egy eltérés, egy elfordulás a dohai fordulótól, vagy pedig ez mindössze kiegészíti, illetve kibővíti az Európai Unió szabadkereskedelmi eh, politikáját? Ahogyan azt ön is tudja, különösen a vám visszatérítési záradék bizonyos tagállamokban és ágazatokban, főleg az autógyártásban aggályokat vet fel, ugyanis az alacsony költségű országokkal, mint India vagy Kína támogathatja a kereskedelmet, ez azonban az unióra nézve hátrányos. Ön egyetért az ilyenfajta aggályokkal bizonyos tagállamok részéről? Köszönöm. Köszönöm szépen. Figyelédő asszony egy percben köszönöm szépen. Biztos asszony nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy vannak olyan csoportok és ágazatok a gazdaságban, amelyek előnyére válik ez a szabadkereskedelmi megállapodás. Viszont van az éremnek egy másik oldala, biztos asszony. Erről még nem szóltak mindeddig. Van egy néhány igen érzékeny szektor, mint a ruházati és a textilipar. Itt is munkahelyekről van szó. Éppen ezért ezek az ágazatok és a munkavállalók aggódnak és nyugtalanok, hiszen az Európai Bizottság a textil és ruházati ipar nehéz helyzetét továbbra is figyelemen kívül hagyja. Portugáliában vannak olyan régiók, ahol elterjedtek ezek az iparágak, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez ott nagyon komoly aggályokat vet fel. Egy összehangolt stratégiára van szükség, amely védi az európai ipart, főleg ami a munkaerő intenzív ipart illeti. Ezeket tehát megfelelő politikával a világszinten képviselni kell, és európai szinten is megfelelő tájékoztatási, képzési politikával, oktatási politikával. Köszönöm szépen, Bengaman. Elnök úr, ez az első beszédem itt, mint UKIP képviselő, és gondolom rebellisnek kell lennie. Sajnos majd kifogom őket, önöket ö, ábrándítani, és a választóimat is. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, főleg dél kóreáját amit az idén kell, hogy aláírjanak. gyakorlatilag nem tudunk sok mindent erről, csak azt, hogy két harmadát az előnyöknek Dél-Korea, egy harmadát Európa élvezi. Néhány általános megjegyzésem lenne. Sokan nem tudják azt, hogy több mint száz ilyen jellegű megállapodás van, 116 becsült szám. Amerikával, Kanadával, Mexikóval, Brazíliával, Indiával, Kínával, Japánnal, Dél-Afrikával. Európában vannak kereskedelmi megállapodások Oroszországgal, Ukrajnával, Törökországgal, Liechtensteinnel. Vannak még ilyen kereskedelmi megállapodások nem EU országok, mint Svájc és Norvégia. A norvégiai megállapodás védi a halászatot és a mezőgazdaságot. A negyedik legnagyobb importpartnere pedig, és hatodik legnagyobb exportpiaca az EU-nak. Gyakorlatilag akkor mi is van ebben a megállapodásban? Svájc nagyon jó példa, azt hiszem. Vannak olyan rendelkezések, amelyek a különböző vámokat eltörlik, és eltörlik a protekcionista intézkedéseket bizonyos termékekkel vannak olyanok, akik szeretnének az EU országokban dolgozni, és vice versa. Vannak olyan rendelkezések, hogy Svájc a Schengen térségbe kerülhessen, ne kelljen útlevelet használni. Az EU film és oktatási programjai alkalmazhatók az EU alapokon. Együttműködés van például a légitársaságok között, menedékjog és jogi területeken nagyon sok előnyt élveznek, anélkül, hogy a terheit viselnék az EU tagságnak. Persze van ennek költsége is. De a svájciak azt mondják, hogy 3,4 milliárd svájci frankot tudnak megtakarítani, ami nettóban 1,8 képvisel. 80%-a a svájci exportoknak az EU-ba jön, és az EU a negyedik legnagyobb kereskedelmi partner. Nos, azt szeretném ebből kihozni, elnök úr, hogy bár a kereskedelmi egyezmények nagy terheket nem rónak a partnerekre, előnyöket viszont képviselnek. Még a bizottsági weboldalon is talán az elnök megszakítja a hozzászólót. Elnézést kérek, a kék kártya eljárás értelmében Kaspári úrnak adom meg a szót. Elnézést, ez mit jelent? Én teljesen új képviselő vagyok. Elnök, ez azt jelenti, ez egy új eljárás, amelynek keretén belül bármely képviselő kérdezhet. Befejezhetem, a, amit szeretnék mondani, és utána szakítson félbe? Szeretném befejezni, elnök, de ezzel egyet kell, hogy értsen ha nem ért egyet, dönthet így. Jó, szeretném befejezni, amit mondani szeretnék, hogyha lehet. Tehát megismételném, hogy Svájc saját szabályozóit tarthatja meg bizonyos területeken, amelyek nem felelnek meg az EU szabályozóknak. Ez a saját érdeke, például a pénzügyi és a munkaerőpiacokon. Nos, Nagy-Britannia hogyan szeretne el, mennyire el szeretne térni ettől, a munka vállalói irányelv esetében például. Tehát a kérdésem, Nagy-Britannia miért nem köthet ilyen barátságos egyezményt az EU-val, mint Dél-Korea a teljes jogú tagság ellen? Hiszen Nagy-Britannia a legnagyobb kereskedelmi partner, és 40 milliárd deficitje évente miért nem kaphatjuk meg mi is azokat a garanciákat, mint a svájciak? Úgy gondoljuk, hogy nekünk is meg kellene ezt kapnunk, mint független kereskedelmi partner, mint Norvégia, Svájc, és most már Dél-Korea is. Köszönöm. Elnök, köszönöm Campbell úr. Slyšeli jsme, slyšeli jsme představitele našich politických skupin. Parancsoljon a frakciók nevében ö, kerülnek ö, sorra hozzászólók. Először Csásni úr, parancsolja. Thank you, Chairman. Uh, Madam Commissioner, as one of our rapport... Köszönöm, elnök úr. Mint az egyik előadója ennek a témának, nagyon remélem, hogy kiegyensúlyozott megállapodás születik, amely mindkét partner számára a win-win helyzetet teremti meg. Az egyik legfontosabb iparágunk nem igazán örül a jelenlegi helyzetnek, és nagyon sokan ide tartoznak, beleértve a tagállamok közül nem keveset, és képviselőket is. Úgy gondolják, hogy felbillent az egyensúly ebben a megállapodásban Dél-Korea javára. Az Európai Bizottságnak és a tanácsnak meg kellene vizsgálnia azokat a területeket, amelyek ilyen jellegű problémát jelentenek. Ez több területet is érint. Hogyha előre lehetne lépni, és az európai autóipar képviselői elégedettebbek lehetnének, akkor valóban magasabb lenne az életszínvonal, a GDP, és ez mindenkinek jobb lenne. Ugyanakkor nem csak hátrányokat élveznénk. Megfelelő precedenst kell teremteni a következő szabadkereskedelmi egyezmények számára a jövőre. Egyértelmű, hogy más előnyöket is jelentene ez az EU számára Nyilván mindig vannak vesztesek és győztesek. Ez teljesen igaz minden két oldalú megállapodása. A nagyobb kontextusban közelebb is kerülhetünk egymáshoz. De ami az autóipart illeti, szükség van többre, hiszen csak így beszélhetünk teljesen kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi egyezményről, amely elfogadható, és aminek tényleg precedensként pozitív hatása van a jövőbeli szabadkereskedelmi egyezményekre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szuszta úr, kettő percben. Grazie, Presidente. Eh, io ho apprezzato. Köszönöm szépen, elnök úr. mióta Eston asszony biztosként működik, megtanultam nagyra becsülni a munkáját, és jobb viszonyt sikerült vele kialakítani, mint az elődjével. Annak ellenére, hogy ugyanolyan nemzetisége, mint az elődje. Most viszont kicsit vannak nehézségeim, hogyha túlságosan elragadtatottnak kell lennem, legalábbis ahhoz képest, mint az elmúlt időszakban, amikor a biztos asszonyjal dolgoztam. Amikor a bizottság az elmúlt években e, bizonyos dolgokat előadott, akkor az más körülmények között működött pillanatnyilag egy nagy gazdasági válság kellős közepén járunk, egy számos országot érint a világban, a fejlődő országok kért is síkra kell szállnunk, és más országok is megérdemlik a figyelmünket minden esetre. Amit nem hallottam a biztos asszonytól most, az az, hogy milyen kezdeményezéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy az európai gyártóipart fellendíthessük újra nagyon pozitív ez a megállapodás tartalmát tekintve, de inkább akadémiai jelentőségű, ugyanis ez egy modellje lehetne egy megállapodásnak, csak hogy nem felel meg a valóságnak. Hiszen Koreában exportálunk ugyan termékeket, de Korea azért sokkal több autót ad el Európába, mint amennyit mi oda viszünk. Tehát egyensúlytalanságok vannak, ezeket korrigálni kellene, mielőtt egy szabadkereskedelmi megállapodás megköttetne. Tehát figyelni kell arra, hogy az európai ipar ne sérüljön. Ez egy minőségi ipar, amely újításokba, fejlesztésekbe fektetett be pénzt. Ez nem egy olyan ipar, amely... Köszönöm szépen, Vojtova asszony. Elnök úr, hölgyem és uraim! 60%-os küszöbb csökkentésével nem értek egyet. Minden esetre meglátjuk, hogy mi történik majd a jövőben. Azt gondolom, hogy Európa versenyképessége csökken. Nagyon nagy mennyiségű ázsiai áru érkezik majd a mi országainkba, hiszen náluk a szociális normák sokkal alacsonyabb szintűek, vagy nincsenek is. Ezeket a normákat is figyelembe kéne venni, amikor tárgyalnak, és nem az ázsiai ipar jóléte a cél. Ezt kérdezem a bizottságtól. Ismeri a, azokat a hatásokat, amit a szabadkereskedelmi megállapodás kelt az európai ipar versenyképességére nézve. Az Európai Bizottságnak az a szándék, hogy ne vegye figyelembe, amit a szakszervezetek követelnek? Ott már a saját autóipar győzelmét ünneplik. Tudják-e ezt a biztosok? A bizottság esetleg kész arra, hogy felülvizsgálja ezt a tervezetet, és észszerű kereteket harcoljon ki a szabadkereskedelmi megállapodás keretek között, vagy kész Koreára nyomást gyakorolni, hogy a nemzetközi megállapodásot tartsa. Köszönöm szépen. Meg kell jegyezzem, hogy felettébb aggaszt ennek a vitának a hangneme, kivéve Kaspári úr hozzászólását. Ettől eltekintve felettébb negatív kicsengésű volt ez a vita. Én voltam az előadó a koreai megállapodással kapcsolatban, és vissza kell emlékeznem arra, hogy mit kértünk a bizottságtól, hogy mit érjen el érdekünkben, és azt hiszem, hogy a bizottság elérte azt, amit elvártunk tőle, ezért a főtárgyalónak, aki Eston asszony mellett ül, szeretnék ezt gratulálni, azért, amilyen eredményt elért a megállapodással kapcsolatban. Persze minden szabadkereskedelmi megállapodás természeténél fogva azt jelenti, hogy vannak nyertesek és vesztesek, de hogyha a megállapodás globális eredményét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nagy nyertesek vannak Európában és nagy nyertesek Koreában, és éppen ezért a világkereskedelem előre halad. A jelenlegi válságban pedig bármi, ami pozitív jelzést ad, olyan gazdaságoknak, mint az európai vagy a koreai, azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy dinamikus legyen a gazdaság, és ez mindenképpen egy pozitív dolog. Azt kell mondjam, hogy az Európai Parlament és a miniszterek tanácsa egy aláírt megállapodást kell, hogy elérjen, a kereskedelmi főigazgatáshoz ez egy komoly jelzés lehet a további megállapodások szempontjából, mert hogyha ezt nem akarjuk, akkor elfeledhetjük az ASEAN-t, az öbölmenti országokat és egyéb megállapodásokat, amelyeket szeretnénk elérni. És akkor persze elfeledhetjük a dohai fordulót is. Ez egy nagyon fontos megállapodás. Európa stratégiai célkitűzését itt elérte, úgyhogy küldjünk egy pozitív jelzést a világ többi részéhez, arról, hogy Európa készen áll az üzleti világban is, hogy nyitva tartjuk a piacainkat is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Martin úr. Most azt szeretném kérdezni, hogy a spontán felszólalások körében kíván-e valaki hozzászólni a vitához? Kerem úr. Elnök úr, nagyon röviden. Teljesen új dolog ez számomra, nagyon ösztönzőnek találtam a vitát. Estin bárónő, szerintem ez fantasztikus megállapodás az Európai Unió számára, ahol legalábbis ezt ön mondta. Na és mi a helyzet Koreával, Dél-Koreával? Voltak, akik ellenkező véleményt fogalmaztak meg. Rifolt, Turaul, Michel Campbellman, sokan azt mondták, ö, szeretném, hogyha válaszolna konkrétan Eston bárónő. Nem tudom, van-e még más tárgyalás is konkrét ázsiai országokkal kétoldalú tárgyalások formájában, is? milyen stádiumban vannak ezek? Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Kelly úr. Button úr, egy percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Támogatni szeretném azt, amit kollégám mondott. 2006-ban a svájci föderációs ország kormány meg á, kötötte azt a szerződést, ö, a, amely rét, létezik pillanatnyilag, és kiszámolták, hogy hatszorosába kerülne nekik az EU tagság, mint a kínmaradás. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy jobb, hogyha nem lesznek teljes körű tagjai az EU-nak. Ha ez igaz Svájcra, hát mindenképpen igaz Nagy-Britanniának. Eh, hogyha egy kicsit eh, pragmatikusan és értelmesen gondolkodott volna eh, a brit kormány, és mi pedig kilépnénk, ahogy a svájciak nem léptek be. Köszönöm, ügyrendi kérdés következik. Hát nagyon elnéző, elnök úr, de teljesen világos a szabályokban, hogy a spontán felszállások során a témához kell kapcsolódni, ennek semmi köze nem volt se Dél-Koreához, se a szabadkereskedelmi megállapodásokhoz. Elnök, köszönöm. Madame Eszája. Eszája, szóval. puhemies, edustaja Martin totesi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Mint Martin úr az imént megalapította, a világgazdasági válság közepette fontos, hogy olyan szerződéseink, megállapodásaink legyenek, amelyek a foglalkoztatást növelik és a kereskedelmi akadályokat lebontják. De emlékeznünk kell arra is, hogy éppen a mai napon folytatunk az autóiparról eszmecserét, hogy meghaladjuk a válságot. Ezen a héten a textilipar is szóba kerül meg, és az a segítség, amit itt nyújtani akarunk Spanyolországnak és Portugáliának. Tehát biztos asszony, komolyan kell venni az európaiak aggájait, aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy mit is teszünk most, amikor megszűnnek a munkahelyek Európában. Milyen gyógyszereket tudna itt az Európai Bizottság elképzelni? Hogyan tudjuk a hagyományos iparágakban megakadályozni a munkahelyek elvesztését Európában? Köszönöm szépen. Jó néhány pont került szóba, úgyhogy most meg is adom a szót a biztos asszonynak, hogy válaszoljon. Um, Köszönöm szépen, elnök úr! azt szeretném mondani, hogy a vita egyáltalán nem lepett meg, mert azok az agályok, amelyeket felvetettek a kollégák, mi is felvetettük ezeket a hónapok során folyó megállapodás, tárgyalások során. David Martin, szeretnék fejet hajtani a munkája előtt a szakbizottságban, és tudom, hogy mennyire fontos volt a bizottság munkája az elmúlt hónapok során. Persze tudom azt is, hogy minden részletét nem ismerik a kollégák, úgyhogy megpróbálok erre kitérni. De ami még fontosabb, mindent megteszünk annak érdekében, hogy további részletekről tájékoztassuk önöket, mert nyilván a tényeket kell majd megvizsgálni, nem pedig az utalásokat. Engedjenek meg néhány általános megjegyzést, hogy egyáltalán hogyan közelítettünk ehhez a megállapodáshoz. Ezt az egyezményt azzal a célral hoztuk, hogy a lehető legjobbat érjük el az európai iparák számára, beleértve a brit ipar számára, ezt a UKIP kollégáknak mondom. Mindenképpen európai érdekében született, legalábbis szerintem, illetve a mi érdekünk, hogy tovább lépjünk. Egyébként nem lennék itt önök előtt, és nem javasolnám azt, hogy úgy lépjünk tovább, ahogyan javasoltam egy teljes modus operandum ö, alakult itt ki a bizottság részéről, és ö, ahogy említették, ezt támogatta a parlament, a bizottság és a tanács. Ez volt a módja az eljárásnak. Azt szeretném elmondani, hogy hát nem igazán ö, ö, tartom elfogadhatónak ö, hogy fel akarok áldozni bármilyen ö, iparágat. Ezt egyáltalán nem így akarom. Amikor az ember komoly ö, kereskedelmi ö, egyezményt akar, igenis olyat kell kötni, amely mindkét félnek jó. És ez így is igaz, így is érzem. Nos, a kereskedelem az a motor, amely kivezet minket majd ebből a válságból ebből a recesszióból. Igenis kemény tárgyalásokat folytattunk, mind az iparák képviselővel, mind pedig az egyes országokkal. Úgyhogy igazán a szívünkön van mindaz, hogy milyen, mi lesz a sorsuk. Egyébként nem foglalkoztunk volna velük. Nem azért próbáljuk megteremteni a piacot, mert igenis ö, ö, nem érdekel minket ez. Korea igenis nagyon sok területen lehetőség, a vegyi anyagok területén, a, a gyógyszerészeti termékek terén fel kell ismernünk azt, hogy milyen értéket képvisel mindez. Abban az esetben, hogy tényleg komoly kereskedelmi egyezményt akarunk. Tulajdonképpen gazdasági nagy hatalom vagyunk. Az Egyesült Királyságot képviselő kollégáimmal nem, ért, nem igazán tudok egyet érteni, amikor Svájcról beszélnek és megpróbálnak ö, egyenleget ö, mérni ö, a mi megállapodásunk és Svájc között vagy lehet, hogy félreértettem valamit. Itt komoly tárgyalásokról, komoly eredmény reményében van szó. És nagyon remélem, hogy a kollégák meg fogják majd a részletekben találni azt a szellemet, amelynek képviseletében eljártunk. Nos, nagyon sok a dolgot felsereltek a kollégák, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy maradjon nyitott a koreai piac, és hogy elérjük mindazt, amit szeretnénk. Tudom, hogy a textilipar, és biztos vagyok benne, hogy semmi aggodalmat nem jelent. Vannak védzáradékok, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy megmaradjanak az európai munkahelyek. Nem az az érdekem, hogy lezárjuk bármiféle lehetőséget az európai munkahelyek előtt. Egyáltalán nem ez fogja elérni ez az egyezmény. Kérem, hogyha bármi bizonyítékok van erre, azt küldjék el nekem, mert egy dolog az, amit az ember mond, a másik meg a késztények. Én azt mondanám, hogy ami előttünk áll, egy rendkívül fontos lépés minden iparág számára. Na most, ami a vámok ö, visszavonását illeti, ez nagyon egyszerű kérdés. Ennek a célja az, ö, hogy ö, elkerüljünk egy adott problémát. A kérdés az, hogy ez az egyetlen módja a probléma megoldásának? Ha van más megoldás is, ami ugyanezt a problémát oldja meg, de jobb kereskedelmi egyezményt eredményez, szívesen megpróbálom ezt is felhasználni, de ugyanazt a problémát kell megoldanunk. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi megállapodás mechanizmusai pontosan ezt érik el. Nem valami olyasmiről van szó, amit itt kőbe akarunk vésni, és amit olyas valaminek tartunk, ami az egyetlen módja hatékony import kiskapon való behozásának. Úgyhogy nem akarok itt sem politikai, sem gazdasági, vagy bármi más módon elnézést kérni a parlamenttől azért, hogy ezt a fontos kereskedelmi egyezményt letárgyaltam. Nem akarok elnézést kérni azért sem, hogy a parlament elé terjesztettem, amiről hiszem, hogy komoly 21. századi szabadkereskedelmi egyezmény óriási előnyökkel az egész Európa Unió mindenfajta iparágának. És főleg nem fogok egy gazdasági válság kellős közepén elnézést kérni, mert ha valaha is felelősségi körömbe tartozott, hogy a lehető legjobban támogassam a vállalkozásokat e, és a munkavállalókat Európában, az most volt. Ezt hiszem, és ez az, amit elértünk ezzel az egyezménye. És kérem a kollégákat, hogy korábban is említettem, vizsgálják meg az egyezmény realitásait. Lobbiztam volna, lobbizhattunk volna, de amikor az ember megnézi, hogy mit értünk el, azt hiszem konkrétumokról van szó amelyeknek óriási előnye lesz az európai gazdaságra. És végül is ez volt a célunk, és végül is ezt értük el. Elnök, köszönöm biztos asszony, úgyhogy erről a témáról lezárom a vitát. Most pedig még van egy pont a napi rendünkön, ez pedig a szóbeli kérdés. A gazdasági és pénzügyi válság következményei a fejlődő országokra, és a fejlesztési együttműködésre. Urat megkérem, hogy foglalja el a helyét. Ugyanakkor szeretném megkérni Zsoli asszonyt, hogy szólaljon fel. Thank you. merci, monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Tehát Hölgyeim és uraim, kedves kollégák!